Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Folytassuk bizottsági ülésünket. Látom, hogy annak ellenére, hogy volt enyhe hóesés Brüsszelben, sok mindenkinek sikerült bejutni a parlamentre. Na, ahol én lakom, ott 40 centi hó van. Egy picit több legalábbis centiméterben, mint itt, de hát minden régió fel kell, hogy készüljön a maga módján a térre. Szép Brüsszel fehérben, szebb, mint a normál hétköznapi formájában. Van elég kollega, úgyhogy tudunk szavazni. A javaslat ugye az volt, hogy a 12-es napi rendi ponttal kezdjük, Sergio Delato jelentésével. Ez egy negyed óra, aztán Buzek elnök, egy darabig itt marad. Én úgy gondoltam, hogy legyen olyan 20-25 perc. És azzal kapcsolatban, amit elmond, frakciónként egy hozzászólást egy-két percben engedélyezünk a reakciókra, és ezt követi majd Maria, Marisa Mari, Martias Alzheimer kórra vonatkozó kezdeményezésének szavazása reméljük sikerül. Sergio Berlato jelentése tehát a mezőgazdaság elismerése stratégiai ágazatként az élelmi, élelmezés biztonságban. Szavazunk az egyes módosítóról. Igen, ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Nekem is elő kell kotorvazókártyámat, önöknek is, hogyha szükség lesz rá. A következő, a hármas, Ferreira, Gion Maria és Ugyias, igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Kettes módosítós. Maria Ugias, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös. Ferejre, igen. Nem. Tartózkodás, elutasítva. Hatos. Ferejre, Ugias. I- Ellene. Tartózkodás, elutasítva. Hetes. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas, piréja. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilenc, e, Elena Antonescu, igen. Nem tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Még valaki nem szavazott. Még egyszer megnyitom a szavazást. Kérem mindenki nyomjon egy gombot. Bocs. Lezárom a szavazást. 22 igen, 25 nem. Elutasítottuk. 11-es Gemaria Ugyas igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 10-es Rovana Plum, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 12. Fereja Árzénis, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 13-as, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 15-ös igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 14-es igen. Nem. Tartózkodás. Szerintem elutasítva. 16-os, igen. Nem tartózkodás elfogadva. 17-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 19. Részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Harmadik rész. Igen. Ez ugye most így kiesik. Jó. Akkor a negyedik rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Húszás. Ez is részenkénti szavazás. Első rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. El... Jó, akkor ellenőrizzük az, a 20 első részét. Dan Jörgensen szavazókártyája is megjön. Egyszerre kettőt kap? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugye? Igen. Második rész, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Harmadik rész, igen. Jó reggelt. Nem. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. Aztán 21-es, igen. nem, tartózkodás, elutasítva. 22 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 23-as, eh, Gardini igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 24 igen, Nem. Tartózkodás elfogadva. 26-os. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 27-es. James Nicholson részenkéti szavazás első rész igen. Nem. Tartózkodás Szerintem elutasítva, de ellenőrizzük. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igen. Második rész, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Harmadik rész, igen. Nem tartózkodás elutasítva. 28-as Jean Maria Uccias egy szóbeli módosítás van itt az utolsó mondatban. Nem and promote the development, tehát támogatja a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat, hanem csak támogatja a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat. A development fejlesztés, fejlődés szó ki esik. Akkor szavazzuk így. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Ez se segített, hiába volt szóbeli. 29 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 30 igen. Nem tartózkodás elfogadva. 32 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 31-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 33-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 34-es igen, Nem. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 35-ös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 36. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 37. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 38. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 39 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 40 igen, Arzénis, Lepás és társai igen, nem, tartózkodás. Azt ellenőrizzük. A 40-esnél tartunk tehát. Lezárom a szavazást. Egyértelmű támogatva, elfogadás. Elfogadva 41-es, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. 42, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. 43-as részenkénti szavazás első rész, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 44. Igen. Nem. Tartózkodás. A zöldek szavazást kérnek? Mi, mi? Igen, nem, tartózkodás, vagy mi? Ellenőrizzük akkor a 44-est. Ez egy lusta korai ö, reggeli hozzáállás? Lezárom a szavazást. elismerem, hogy későn, de nem túl későn módosították a dolgot, valóban elfogadtuk, rendben. 45 Pirillo Mário, igen. Ellene tartózkodás elutasítva. A 46-ot visszavont, a 47-es igen. Nem tartózkodás elfogadva. 48 igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtok. 49 igen, nem, tartózkodás, ugyanaz a többség, ezt is elfogadtuk. 50 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 51. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 52. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 53-as részen, részenkéti szavazásról van a plánból. Első rész igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész igen. Nem tartózkodás elutasítva. 54. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük az 54-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55 igen, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os részenkénti szavazás első rész igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Második rész igen. Nem. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Most eljutottunk a zárószavazáshoz elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény pedig 44 igen, senki nem volt ellene, 6 tartózkodás szívből. Gratulálok Sergio de Látónak, Berlátónak a jelentéshez a Környezeti Bizottság részéről. Ich ähm, würde folgendes vorschlagen. Azt javaslom, hogy eh, ugye minden másodpercben megérkezhet az elnök úr, de azért eh, Mariza Mátiászt arra kérjük, hogy kompromisszumos javaslatairól három-négy percben mondjon valamit. Ez egy nagyon átfogó jelentés, nem mindenki biztos, hogy az aktuális helyzetet eh, ismeri, úgyhogy azt kérjük, hogy Mariza Matias röviden vezesse, illetve vezesse fel a szavazáshoz szükséges információkat, amíg megjobb Buzek elnök úr. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, nagyon röviden, felvázolni, hogy milyen kompromisszumos megoldások születtek ez ügyben. Mivel, hogy korlátok voltak a jelentés elkészítésében, ezért nagyon sok módosító született, tudjuk nagyon jól, hogy hogy működnek ezek a dolgok, és megköszönöm mindenkinek az érdeklődést, nem csak az árnyék jelentéstevőknek, hanem a többi kollégának is, aki módosítókat, módosító indítványokat nyújtott be. Jó magam is eh, tudtam ezekkel dolgozni, ezeket megpróbáltam beépíteni az anyagba. Egy nagyon széles körű eh, összeg eh, összesség jött össze. 16 kompromisszumos megoldást javasolok ezek közül néhány konszolidált. Mit próbáltunk ezekkel a kompromisszumos módosítókkal megoldani? Megpróbáltunk koncentrálni a legfőbb problémákra, ezekre szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, ki szeretnénk hangsúlyozni a megelőzés, a korai vizsgálatoknak a fontosságát az Alzheimer kor tekintetében és más betegségek tekintetében is. Megpróbáljuk az együtt, az államok közötti, tagállamok közötti együttműködést megerősíteni, és élinkíteni a közös akciókat. Nem szeretnénk így elaprazodott tevékenységeket látni, mint ahogy korábban láttunk. Szeretnénk néhány dolgot megtanulni, a bevált gyakorlatból átvenni dolgokat ebben a tekintetben. Ez egy alapvető egészségügyi probléma. Nagyon fontos tehát, hogy a bevált gyakorlatokat megosszuk egymással. Jobban kell a forrásokat kihasználni azért, hogy megfelelően közösen tudjunk fellépni a betegséggel szemben. Egyéb fontos problémák. A kutatás volt néhány fejlemény az utóbbi időkben, ezeket fel lehet használni, ismeretekhez jutottunk, egyelőre tudományosan bizonyított okozatok nincsenek. Néhány szimptoma, tünet, néhány kialakulási forrás van. Több probléma is van. Megpróbáljuk erősíteni az kutatással foglalkozó intézmények közötti együttműködést az Európai Unióban úgy gondolom, hogy a beavatkozásunkkal nem csak a farmakológiai kutatást kell támogatni, hanem egyéb kutatási területeken is. Tehát nem a gyógyszerészeti kutatás nem csak a gyógyszerészeti kutatást kell támogat. Ugyanakkor oda kell figyelni a betegek méltóságára, a velük foglalkozó személyzettel is foglalkozunk, és a családtagok problématikájával is foglalkozunk. Nos, ezekkel a kompromisszumos, konszolidált módosító indítványokkal megpróbáltuk bevonni a különböző hozzászólásokat. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik benyújtottak a módosítókat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy a prioritásokat kiemeljük a munkában. Összességében úgy gondolom, hogy a benyújtott módosítók pozitívak, gazdagítják ezt a kezdeti jelentést és remélem, hogy ezeket a kompromisszumokat önök is el tudják fogadni, és megfelelők, elfogadhatóak azon kollégák részéről is, akik benyújtottak. Köszönöm az árnyékjelentéstevőnek, és remélem, hogy mindenkinek a kedvében tudtam járni. Köszönöm szépen. Dank, Marisa Matthias, für diese Bemerkungen zu den Kompromissanträgen. Köszönjük szépen ezeket az észrevételeket Marias Matthiasnak, és a módosító észrevételeket. Vannak-e észrevételek, ellenvélemény, ellenállás? Nincsen, úgy tűnik, hogy nincsen ilyen. Akkor így néhány más percet nyertünk. Elnök úr fél tízre érkezik akkor azt hiszem, hogy addig csak várunk, nincs értelme most elkezdeni a szavazást. de hát végtelenül várni sem nagyon értelmes dolog. Ja, okay. Wir beginnen mit der Abstimmung. Ich glaube, das ist jetzt... Akkor elkezdjük mégiscsak a szavazást. Talán ez lenne a legbölcsebb. Szerintem már úton vannak, majd legfeljebb megszakítjuk a szavazást. Tehát akkor átérünk a szavazásra. Egyes bekezdés. 75-ös Marisa Matthias módosító mellette. Nem. Mégsem. Nem. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második, második oldalon, tízes kompromisszum, nem, elnézést, 78-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es, Elena Antonescu mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 80-as, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor tízes kompromisszum kettes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencvennyolcas részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es szóbeli módosító a második része, de először első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, eh, az eh, okafogyott, 91-es részenként első rész mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell elektronikusan a 108-asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ös részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második a fogyott 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Látom, hogy Buzek elnök megérkezett, tehát akkor most megszakítjuk a az ülést egész rövid időre. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Freude, unseren Präsidenten Jerzy Buzek zu begrüßen. Ein, äh, Kedves kollégák, örülök, hogy köreinkben fogadhatjuk Buzek elnököt, egy régi barátja a Környezetvédelmi Szakbizottságnak. Nagyon hosszú ideig velünk volt, Kopenhágában is velünk volt a klímakonferenciánál. Az elnök tehát nagyon nagy figyelemmel követi mindazt, amit csinál a szakbizottságunk. Az elmúlt plenáris szezonban héten Strasbourgban elfogadtunk egy jelentést, ami a Cancúni klímakonferenciára vonatkozik, különböző pártok egyetértetek ebben, és át szeretném adni a szót Búzek elnök úrnak, hogy szóljon a Cancún témájában, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatban a szakbizottságunkban. Tehát 7 percek leszek önökkel, mert tudom, hogy van egy másik jelentésük, amiről néhány perc múlva szavazniuk kell. Először is elnézést szeretnék kérni hogy nem tudtam ö, találkozni azokkal, akik ö, a Cancuni ö, klímaváltozási konferencia tagjai. Ö, ö, költségvetési kérdéssel foglalkoztunk, és az Európai Parlament ö, Egyeztető Bizottságának vagyok a vezetője, és a az egyeztetők, a tanács és az Európai Parlament közötti egyeztetéssel is foglalkozott kell, és ez volt az elsődleges feladatom. És a legutóbbi Strasburgi ülésen is elnökölni nem tudtam. Pontosan ugyanezen okok miatt elnökök konferenciája volt, és sajnos azzal kellett foglalkoznom, illetve fel kellett készülnöm, miniszterelnöki találkozókra is. Tehát ugyanúgy, ahogy önök, és a legfontosabb kérdésekről beszéltünk, és pontosan ugyan, önök is ugyanúgy tudják, mint én, illetve a biztosasszony, hogy a legfontosabb kérdés ami jelenleg terítéken van a biztos asszony véleménye szerint, ezek az adaptációs intézkedések a klímaváltozás területén, az erdősítés kérdése, technológia transfer, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a fejlődő országok vonatkozásában, hanem arról is szó van, hogy a fejlett és a fejlődő országok között milyen technológia transfer, illetve technológia csere történhet amerikaiak, japánok, Brazília és néhány más ország között, amelyek fejlettebbek, mint más országok. És beszéltünk a Kyoto utáni megállapodásról is, ami egy kötelező erejű megállapodás lenne. Konyai Legárd asszonyal erről beszéltünk, illetve a Johannesburgi klímakonferenciáról inkább erről beszéltünk, mint Cancunról, erre kellene inkább összpontosítani. Tehát lépésről lépésre kell haladnunk a végső megalapodás irányába. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy aláírtam és elküldtem egy levelet Parosso elnök úrnak, a parlament 17 tagjával együtt, akik készek menni Cancúnba. A hivatalos delegáció az 15 tagú parlamenti delegáció, és emellett még 17-en úgy dönt döntöttek, hogy el szeretnének menni, és kértek akkreditációt. Ők nem tagjai a hivatalos delegációnak, és ebben már megegyeztünk korábban, ez az elnökök konferenciáján született döntés, és többségi véleménnyel döntöttünk el, hogy akkreditációt kapnak, de a hivatalos delegációnak a létszáma nem növelhető. Tehát 15 kolléga hivatalos Európai Uniós delegáció tagjai, parlamenti és tanácsi delegáció ez, ez a hivatalos delegáció ők képviselnek valamennyiünket, ők találkoznak a sajtóval, és így tovább és ők képviselik az uniós álláspontot. Meg kell mondanom, hogy nem könnyű a dolog. Elolvastam a legutóbbi állásfoglalásunkat, 79-es pontját, ami azt mondja, hogy a parlament az elnököt arra utasítja, hogy az álláspontot képviselje, és így tovább. Nagyon jó, nagyon bölcs állásfoglalásról van szó, minden megemlítésre kerül. Tehát szeretnék gratulálni a saját bizottságomnak, illetve a bizottságnak az ilyen jó előkészítésért. Most valószínűleg nagyon fontos az, amit a jövő héten fogunk végezni. Trialóguson a jövő héten, önök Cancúnban lesznek, valamennyien 15 plusz várhatóan ugye 17 és közben megy a trialógus. Koreper van szerdán, a Koreper döntése vagy elfogadásra kerül, vagy nem az elnöki konferencián csütörtökön, csütörtök kulcsfontosságú, és tanácsi döntés pénteken fog megszületni. Ezt követően pedig minden megy az optimális úton szavazhatunk az Európai Unió költségvetéséről december 15-én az utolsó Strasburgi ülés alkalmával. Tehát ez az én felelősségem, és az én erre készültem fel. Minden időt erre kívánok szentelni. Két óra múlva indulok Hágába, hogy Luther miniszterelnök úrral találkozzak. Ez nagyon, finto, nagyon fontos. A tagállamokkal tárgyalnunk kell, meg kell nekik magyaráznunk az álláspontunkat, osztjuk a felelősséget. Nem szeretném, hogyha bármelyik országot is hibáztatnák, azért, mert nem akart hozzájárulni e a az egyességhez. Mert vannak lehetőségek, megállapodtunk ebben tehát inkább tárgyalnunk kell a bizottság, a parlament és a tagállamokkal együtt. A jövő héten Nagy-Britanniába kívánok elutazni ugyanilyen tárgyalásra, tehát ezt éppen most készítem elő hét elejére a Nagy-Britanniába menjek. Tehát ilyen felelősségeim vannak, de mindenkinek nagyon nagy eredményeket kívánok abban a négy pontban, amelyek a legfontosabbak. Nem a legutóbbi kötelező erejű egyezményről van szó, hanem fontos pontokról, amelyek komoly lépések abba az irányba, hogy legyen majd Johannesburgban egy kötelező erejű megállapodás. Minden jót kívánok a kollégáknak, köszönöm szépen! Ez pontosan 7 perc volt, ahogy ön megígérte, és köszönjük szépen, hogy vette az erőfeszítést és eljött a szakbizottságunkba. Szerintem mindenki érzi, hogy ön elkötelezett a klíma védelme mellett, és nagyon nagyra értékeljük, hogy eljött és ezt elmondta itt a szakbizottságban és jó hír, hogy a 15 hivatalos delegáció tag mellett a további kollégák 17-en ekkora érdeklődést tanúsítottak, hogy elmenjenek Cancúnba, az akkreditációjuk elintézhető volt, mert volt egy kis vita az elmúlt napokban és hetekben, és természetesen a költségvetés az egyik legfontosabb kérdése a plenárison is. Ezt megértjük, hogy önnek nagyon sok kötelezettsége van, és nagyon fontos, a 2011-es költségvetés tető alá hozza a parlament, a tanács és a 27 tagállammal folytatott tárgyalások eredményeként. Nyilván nem könnyű ez. Minden jót kívánok! Az ön prioritásait, kötelezettségvállalásait is visszük magunkkal Cancúnban Cancúnba, és eh, reméljük, hogy az Egyesült Államok és Kína is közelít eh, egymáshoz, és hogyha az Unió átveszi a vezetést, akkor szerintem jó munkát tudunk végezni, és Johannesburgban következő évben elő tudjuk már készíteni az ottani majdani megállapodást. Köszönöm szépen, és minden jót! So, Präsidenten sind... Nos, az elnök úr nagyon elfoglalt, minden perce drága. Volt egy apró szünet tehát a szavazásban, és most folytatjuk ott, ahol a bajtunk. Ott tartottunk, hogy 14-es kompromisszumot 7-es bekezdéssel mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 132-es Paolo Bartolozzi mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító kompromisszumos megoldás, 18-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. 146-os mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. 147-es mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 140-es, 150-es, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140, 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszumos megoldás mellette ellene elfogadtuk. ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 170-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 172-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 174-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183-as a szóbeli módosítóval két külön részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész szóbeli módosítóval nem, ez okafogyottá vált. Rendben van. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellette ellene utasít elfogadva 186-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellette ellene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 A második kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán 19-es Antonescu mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhetes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük géppel, kérem szavazzanak. 27-es. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 28-as. Ez nyelvi, ugye? Igen, de szavazni kell róla. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as és 33-as együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es okafogyottá vált, 32-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es, két részben, első rész mellette, ellene,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 tartózkodás elfogadtuk. Négyes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es két külön részben első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos javaslat. Második részt géppel ellenőrizzük. Parancsoljanak, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ez a második részre vonatkozik, tehát ötös kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as első rész mellette, első rész tehát mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán a liberálisok majd el fogják magyarázni a szavazás végén, hogy mi az álláspontjuk, mert ők ellene szavaztak ezeknek. 59-es következik. Első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második részt visszavonták, 60-as mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 66-os külön, két külön részben, első rész mellette,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 elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most ezen a záró szavazás következik. Az így módon ezekkel a módosításokkal kérem szavazzanak. Hát, lezárom a szavazást. 48-an mellette senki nem volt ellene. Egy tartózkodás. Gratulálok a jelentéshez Matthias kollégának. És egy fél órát számoltunk az elnökre, el kellett mennie, úgyhogy 20 percet nyertünk, megszakítom az ülést, és pontosan félkor kell, hogy folytassuk Katrin Sestel Manuel meghallgatásával, aki az EFSA részéről jön. Tehát 20 percre meg, megszakítom az ülést.